Ferreira képviselő, na tessék, tessék, parancsoljon. Muito obrigado, Sr. presidente no debate anterior com o primeiro ministro português nas intervenções. köszönöm szépen eredetileg a eh, frakcióvezetők eh, eh, jártak a portugálban és messze túlépték a felszólalási időket. A mi frakciónk azonban köteles volt betartani az időkeretet az első hozzászólásnál. Azt hiszem, hogy azoknál a frakcióknál, amelyek messze túlépték az időt, rövidíteni kéne a lehetőségeket. A következő a, catch, a, tehát a spontán hozzászólások keretében azonban megfosztottak minket a felszólalási lehetőségtől. Azt hiszem, hogy ez elfogadhatatlan, és ezzel szemben tiltakozást fogunk benyújtani. Ferejre képviselő. A spontán felszólalásokat a frakciók súlyarányának megfelelően adtam meg, e szerint adtam meg a szót. Így járunk el. Mondhatjuk, hogy nem így történt, de ez történt. Egész egyszerűen matematikai számításokat végeztek a szolgálatok, ez alapján adtam meg a szót. A görög hatóságok kérvényel fordultak hozzánk, hogy Györgyös Krisztus eh, mentelmi jogát függesszük fel azért, hogy az elsőfokú aténi bíróságon eljárást indíthassanak ellenem. Ezt a kérvényt a parlament illetékes és, szak, és hatáskörre rendelkező szakbizottságának adtuk tovább. Elkezdjük a szavazást. Az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolataira vonatkozó iránymutatások. Tessék, parancsoljon képviselőtársam! Köszönöm, elnök úr. Csak egy